Ladies and gentlemen, good afternoon. Can I... Szép jó napot kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim! Akkor a bizottsági ülésünk megkezdődik, a közlekedés és idegenforgalmi bizottság ülése. Feltételezem, ott van önök előtt a napi rendtervezet. Mielőtt elfogadjuk, szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy ismét követhető az ülésünk a világhálón, és egy kis könyvecske pedig be is mutatja, hogy mindez hogyan történik. Azt kérdezem, hogy mindenki elfogadja a napi rendet ebben a formájában. Ha ez így van, akkor rá is térhetünk az előző ülések jegyzőkönyvének elfogadására. Itt kérdezem, hogy van-e valakinek valamilyen megjegyzése, vagy pedig együtt tud élni ezekkel. Úgy tűnik, igen, köszönöm szépen. Következő napi rendi pontunk pedig a közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó jelentések alaki követelményei. Störks úr jelentése, át is adom neki a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Szeretném először is megköszönni a kollégáknak azt, hogy begyújtottak módosítókat. Úgy gondolom, hogyha összeszámoljuk a dolgokat, akkor azt látjuk, hogy hogy ugyanazt a vonalat képviseljük mindannyian, csak egy-két pont van, ahol meg kell néznünk, hogy hogyan zajlik majd a szavazás, de úgy gondolom, hogy mindannyian úgy gondoljuk, hogy egyszerűsíteni kell az administratív kötelezettségeket a parti hajózás esetében, ebben mindenki egyetért de hogy hogyan fogjuk ezt végrehajtani, ezt ma még a későbbiekben ki kell dolgozni. Szeretnék néhány pontot felvetni, amelyek felmerültek a módosításokban. Először is a hatály kérdése. Marinescu úrnak köszönöm szépen a módosítóit, azonban nem tudtam pluszt tenni a módosítói mellé, mert a Marinescu módosítók tulajdonképpen feleslegesek. Már csak nem csak a hajó kiindulásából érkezéséről, han, érkezésével kapcsolatban, hanem a kikötői tartózkodással kapcsolatban is, hiszen ezekről más irányelvekben beszélünk, amelyeket ugyancsak megemlítünk ebben a szövegben. Második pontként szeretném elmondani azt, hogy amit a 15-ös módosításban kifejtettem, vagyis az elektronikus adattovábbítást illetően, itt is arról van szó, hogy a faxot nem lehet elektronikus adatnak tekinteni, mert nagyon sok manuális munkára van szükség ahhoz, hogy ezek az adatok a rendszerbe kerüljenek. Szeretnék majd még egy szóbóli módosítást is benyújtani, amelyeket egy olyan szöveggel kapcsolatban, amelyet a bizottság javasolt, és amely szerintem nagyon jó a definíciók tekintetében. Ezt jobban, jobbnak tartom, mint Flasztó asszony módosítását. Tehát azt kérném itt az illetékes kollégáktól, hogy a, majd ezeket a, ezt a, az én szóbeli módosítását vegyük figyelembe. A következő pont, az ötös pont a nyelv kérdése. Itt egy elég radikális módosítást készítettem, és azt mondtam, hogy egy nyelvre van szükség, ennek pedig az angolnak kell lennie. Beszéltem a spanyol elnökséggel, illetve az Európai Bizottsággal is informálisan, és a tanács egyértelművé tette számomra azt, hogy ez nekik is nagyon nehéz kérdés. Megértem, hogy ez nem egyszerű, de úgy vélem, hogy a tanácssal folytatott tárgyalásaink során arra kell eljutnunk, hogy mégis mindenki közös nyelvet szeretne, de hogy hogyan fogjuk ezt mégis megfogalmazni, ezt még nem tudom, de azt szeretném a kollégáktól megkérni, hogy támogassák a módosításomat, és a többit ezzel kapcsolatban pedig nem. Utána pedig majd meglátjuk, hogy eh, mi lesz ennek az eredménye, de mindenképpen azt eh, kérem a közlekedési bizottságtól, hogy egyértelműen álljanak ki mellettem. Annak érdekében legyen játék eh, terünk majd a tárgyalások során. A következő pont a hetes pont, ahol három dologról van szó. Először is a dátumról, hogy mikor lép hatályba ez a rendelet. A következő az az, hogy milyen komputer platformon lesz szó, hogyan fogjuk ezt majd megfogalmazni, hogyan fogjuk lekérni az adatokat, illetve bevinni az adatokat. A harmadik kérdés pedig az, hogy ki fér hozzá az adatokhoz. A dátum esetében 2013-at szeretném megtartani, az Európai Bizottságtól is azt fogom kérni, hogy mondják el nekünk azt, hogy 2013 miért annyira fontos, mert nem csak ezzel a jelentéssel foglalkozunk, hanem ezzel kapcsolatban számos dolog van még, mint például a, a vám szabályok, stb. Számos oka van annak, hogy 2013 áll itt, és most nem mondhatjuk azt, hogy 2015-től lesz az érvényes. Tehát mindenképpen erről is tegyelnünk kell a tanácssal, és úgy gondolom, hogy a tanácsnak azt kell mondanunk, azzal kell érvelnünk, hogy minél gyorsabban zajlik le az egyszerűsítés, annál jobban. A bizottság viszont azt mondja, hogy számos dolog van, amelyről már megállapodtak más jogszabályok esetében, és ezeket is itt követnünk kell, annak érdekében, hogy szinkron módon szinkronizálni lehessen a különböző szabályozásokat. Tehát a dátum esetében azt kérem, hogy 2013-nál maradjunk. Benyújtottam egy módosítást a számítógépes rendszerek problematikáját illetően is. És itt is azt hallottam a tanácstól, hogy van egy új form megfogalmazás, ahol a safe színet még jobban ki van emelve. Itt már nem annyira domináns a safe színet szerepe, hiszen sok esetben nem lehet ezt más rendszerekkel összekötni. Ami pedig az adatokhoz való hozzáférést jelenten, jelenti, itt kompromisszumos javaslatot készítettem, Flasto és Rike kollégák módosítóit átvettem, átvettem azt az elképzelést, illetve azt az elképzelést, amit El Kadraui úr, illetve Milán úr benyújtottak, ezeket is átvettem a saját módosítómba. A Besze úr elképzelése, ez az igazolás, ezt eh, átveszem. Teljes mértékben nem tudom őt követni, mert eh, az adatokat csak akkor lehet átadni, hogyha a vállalatok ezzel egyetértenek, de én úgy gondolom, hogy kell egyfajta automatizmus a rendszerben, mert különben nagyon nehezen lesz kezelhető a rendszer, hogyha állandóan engedélyeket kell kérni. Úgy gondolom, hogy egy általános adatvédelemre van szükség, amely már nem, ahol már nincs szükség minden egyes esetben jóváhagyásra, mert különben nehézkes lesz a rendszer. Egyértelműnek kell lenni azt, hogy vannak olyan fajta adatok, ahol korlátozott a hozzáfőrés, vannak olyan adatok, amihez nem mindenki férhet hozzá, és ez van benne a kompromisszumban. Nyolcas cikk, a, bizony a fel dokumentumok benyújtása aloli mentesség. A nyolcas cikket a tanács törölni szerette volna, mi pedig úgy gondoljuk, hogy itt van a legfontosabb pont az egyszerűsítést illetően. Az egyszerűsítésnek az a célja, hogy az unión belüli fuvarszállítás a lehető leggyorsabban történjen. Ezért a nyolcas számomra nagyon fontos, szerintem meg kell tartani. Az elnökség is megemlítette, és benne van a, 57-es módosításban is, hogy a tagállamok bizonyos esetekben kérhetnek aratokat, például a csempész és embercsempészés esetén, vagy biztonsági kérdésekben. Ilyen esetekben a tagállamok kérhetnek bizonyos információkat olyan hajók esetében is, amelyek két Európai Unión belüli kikötő között hajóznak. Vannak még olyan kérdések, amelyek a módosítóinkban nem jelennek meg, viszont a tanácsi tárgyalása során meg fognak jelenni, és ezeket szeretném most megemlíteni. Milyen országokra vonatkozik ez? Számos kérdés merült fel a szárazföldi országok esetében, akiknek nincsen tengeri kikötőjük. Én azt az álláspontot szeretném képviselni itt, hogy minden olyan állam, akinek tengeri kikötője van, azoknak, azok bekerülnek ebbe a jogszabályba, illetve az olyan országok, amelyek ilyen országok hajója, zászlója alatt halóznak. és úgy gondolom, hogy a bizottságnak egy tanulmányt kell készítenie eh, ezzel eh, kapcsolatban, hiszen ezt a jogszabályt meg kiterjeszteni a belvízi hajózásra. Fandálán úr benyújtott egy módosítást a nyelvet, illetően a belvízi hajózás esetében. Amennyiben bevonjuk a belvízi hajózást, és akkor egyetemű válik az, hogy egy olyan ország, mint például Ausztria, amelynek nincsen tengere, nincsen tengeri kikötője. Nem tudom, hogy általán egy lobogóval rendelkező ö, Ausztria. Akkor, hogy, akkor, le, akkor Ausztria is érintett lenne, akkor, hogyha bevonnánk a belvízi hajózást is. Hát egy kicsit provokatív ez, de én azt javasolnám Fandálen eh, úr módosítást, illetően a belvízi hajózás nyelvezetéről, hogy támogassuk ezt a módosítást. A révkalauzok esetében eh, pedig eh, szeretném elmondani, hogy megnevezzük a révkalauzokat ebben a jelentésben, úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az úgynevezett mentesítést adó igazolások a révkalauzi tevékenység alól, ezeket is egy bizonyos kereten belül kell kezelni, amelyek ezek a kereteknek arányosnak kell lenniük, kezelhetőnek, illetve ellenőrizhetőnek kell lenniük. Ezért a tízes módosítást támogatnám, így erről vitát lehet majd folytatni, és eh, a partmenti hajózást nagyon nehézkesnek tekintik, és úgy gondolják gyakran, hogy felesleges költségekkel jár, illetve hogy eh, akadályozza a megfelelő közlekedést. Úgy gondolom, hogy így ezt a pontot is megemlítjük. A bizottság még tovább eh, szeretne majd ezzel foglalkozni, de én azt szeretném, hogyha a parlament mindenképpen megemlíteni most ezt a e, pontot. Tehát ezek azok a pontok, amelyek megjelentek a módosításban is, illetve a tanácsa folytatott tárgyalások során is megjelentek. Én szeretném volna elmondani, köszönöm szépen a kollégáknak a figyelmet. Turks, PP, Mr. Grosch. Nagyon szépen köszönöm, Gras úr, nagyon szépen köszönöm, elnök úr. illetékes kollégánk sajnos nem tudott eljönni, úgyhogy a néppárt nevében először is köszönöm a jelentés készítőjének a munkáját, és nagyon komoly munkát végzett, hogy megoldást találjon összességében. Üdvözöljük a bizottság kezdeményezését, elfogadjuk a jelentést, néhány pontot kell csupán tisztázni. Alapvetően arról van szó, hogy az egyszerűsítés elvét európai szinten mindenképpen támogatjuk. Ez azt jelenti, hogy ami éppen elhangzott, ez a híres nyolcas as cikk maradjon meg ebben a formában, tehát egyszerűsítés európai szinten, de kerüljük el az illegalitást, mobilitást, a törvény nélküliséget, illetve továbbra is biztosítsuk a teljes biztonságot, ami a nyelvet illeti nyelvhasználatot. Ez egy viszonylag kényes kérdés volt, és most is az. Remélem, hogy a tanácsban sikerül kompromisszumot találni a parlament és a tanács között. Én a magam részéről jelenleg nem mondanám azt, hogy egy nyelvre kellene korlátoznunk a megoldást. Őszintén szólva, ahogyan Van Talen kollega módosítójában szerepel, ugye rögtön az angol nyelvet javasolja, nem gondolom, hogy ez lenne a legjobb alap arra, hogy megtaláljuk a megoldást. Véleményem szerint talán valami mm, mixet kellene létrehozni, legyen egy általánosan elismert nyelv, most nem mondjuk meg, hogy melyik, és azután az adott helyi követelményeket, illetve feltételeket is figyelembe kell mindig venni, szóval ezt a két szempontot lehetne és kellene figyelembe venni hogy aztán most ez spanyol, francia, vagy és angol, hát ezt majd meglátjuk. Úgyhogy ezzel kell majd foglalkozni. De gondolom, hogy ez sikerül majd megoldani a raportőr. Említette Marines kollega módosító indítványát, majd nyilván ő is szól erről. Hát itt szintén megoldást hozhat, ami az adatokat illeti. Úgy a jelentés készítőjével értünk együtt, és ahol a 2015-ös dátum szerepel, azt a néppárt mindenütt ki fogja venni, mi szeretnénk a 2013 mellett maradni, majd holnap talán ezt az adót még használhatjuk, hogy jó eredményt érjünk el. Ami az adat átvitelt illeti elektronikus formában egyetértünk, még egy megjegyzés részünkről, ez pedig a rév kalauz használata alóli mentesítéssel kapcsolatos. Az a megfogalmazás, ahogyan itt szerepel, Szóval a lényeg az, hogy európai szinten transzparens, átlátható módszert alakítsunk ki, ahol minden országnak megvan a lehetősége, hogy a saját feltételeinek, jellegzetességeinek megfeleljen, de a módszernek transzparensnek kell lennie, és ezért ez a néppárt módosítójában szerepel is, hogy itt súlyt kell helyezni arra, hogy európai megoldásra törekedjünk. És az is fontos véleményünk szerint, hogy egyetlen egy szabályozás legyen, ne pedig 27. Köszönöm. Köszönöm, Mr. Gross, a szocialisták nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretném megköszönni a jelentés készítőnek is, Gildo Milánnal együtt, aki egyébként nem tud most eljönni, mert a repülőgép késik. Összességében el tudjuk mondani, hogy követni tudjuk a jelentéskészítőnek az álláspontját. Az első pont a nyelv lenne az ötös cikkben itt mindenképpen támogatjuk Önt, úgy gondoljuk, hogy a tanácsnak értékelnie kell ezt. Mi készek vagyunk arra, hogy Van Dalen úr módosítását támogatjuk. Ő azt mondja, hogy a bizottságnak kell ezt megvizsgálnia a belvízi hajózás esetén, tehát nem végleges döntésről van szó, hanem össze meg kell vizsgálni azt, hogy milyennek a előnye hátránya, hogyha egységes nyelv lesz és úgy gondolom, hogy érdekes az, hogyha két német majd angolul fog egymással beszélni. De ami pedig az elképzelést illeti, úgy gondolom, hogy mindenképpen ellenőrizni kell ezt, meg kell vizsgálni ezt. Második pontomként, ami a hatályba lépés időpontját illeti, itt mindenképpen a jelentés készítőt támogatjuk, 2013-at kell megtartani dátumként, és erre kell helyezni a hangsúlyt a tanácsi tárgyalások során is. A harmadik pontként Gross kollega már utalt erre, tízes módosításról van szó. A rétkalauzi tevékenység aluli mentességről szóló igazolásról van szó. A frakcióm egyetért ezzel, amennyiben arról van szó, hogy a közösségi eljárásokat kell követni. Például, hogyha vannak megállapodások, amelyeken keresztül egy módszert fejlesztenek ki, amely közösségi, de ez nem jelenti azt, hogy minden helyzet ugyanolyan lenne. Vannak olyan kikötők, ahol a nehézségek nagyobbak, mint más kikötőkben, és előfordul az is, hogy különböző sok minden függ a időjárástól, az időtől, stb. Tehát úgy gondolom, hogy összességében támogatni tudjuk ezt a módosítót. Utolsó pontként, negyedik pontként szeretném megköszönni a jelentéskészítőnek azt, hogy Milána kollégám módosítását szeretné bevonni. Szerintem ez jó dolog, ami az igazolásokat illeti, de összességében semmilyen problémák nincsen ezzel a jelentéssel. Köszönöm. Köszönöm, és most a zöldek nevében beszél kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném elmondani, hogy Stersk úr jelentése megfelel nekünk, nagyon is megfelel nekünk, és mellette fogunk szólni és szavazni, mert Igazából nagyon reméljük, hogy igazi egyszerűsítést, eljárási egyszerűsítést fog hozni, úgyhogy ezt bátorítja a tengeri hajózásban a jelentés. És ami a hatályba lépést illeti, Stercurat arra bátorítjuk, hogy mindenképpen 2013 mellett szálljon síkra, a két kompromisszum, amit az adatvédelemmel kapcsolatban javasol az előadó, megfelel nekünk, nagyon is megfelel, ami a 22-es, 55-ös, 56-os, 8, 33 és 37-es módosítókat illeti, ezeket is el tudjuk fogadni. Általános értelemben tehát megállapodás születhet egy kis apró kitétellel, korlátozással a nyelv használatról van szó. Itt nem érdemi ellenvetésünk van, mert mi is úgy gondoljuk, hogy közös nyelv felé kell elindulnunk. Az administratív egyszerűsítés semmit nem jelentene, ha a közös nyelvet nem segítenénk elő a különböző szereplők között. Tehát a közös nyelvhasználat felé elmozdulást támogatjuk, de azt is megértem, hogy vannak ellenálló ö, vélemények is, ezért javasoljuk azt, és meg mindig ö, javasoljuk továbbra is az ötös cikkel kapcsolatban az átmeneti, átállási időszak lehetőségét a kis kikötők esetében. Mi meghatározunk azt is, hogy mit jelent a kiskötő, a nemzetközi forgalom bonyolításának 10%-a lenne ez a küszöbérték, és az ilyen kikötőknek két-három éves átmeneti időszak állna rendelkezésére, hogy valamilyen szinten átállhasson a közös nyelvre, nehogy esetleg versenytorzsulás alakuljon ki a kis és nagyméretű struktúrák között. Mindenkinek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a saját ütemében álljon át. Itt egy pontosításról volt tehát szó, mi ezt kompromisszum jelleggel a bizottság és a tanács felé ajánljuk föl. Talán egy átmeneti aranyközépút lenne ez részünkről, de különben egyetértünk az eladóba. Szia! Köszönöm, Foster asszony, az konzervatívok nevében köszönöm, rövid leszek, ugyanis volt már erről átfogó vitas textúrral, köszönöm neki az együttműködést, és azt a sok találkozót, amit tartottunk, az nagyon sokat segített. Néhány megjegyzést említenék csupán. Marinescu megjegyzéseivel kapcsolatban a hármas cikkben. Azt hiszem, hogy mi ezt összességében támogatjuk, de véleményünk szerint nem ide tartozik a hadihajókkal kapcsolatos rendelkezés ami pedig az angol nyelv használatát illeti. Sterks úrral egyetértek, a biztonság kérdését is sokszor felvetik, és hát ez nagyobb biztonságot jelent, azt gondolom, ha egy nyelvet használunk. Úgyhogy mindenképpen erre kell törekedni. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehet más nyelvet beszélni, de mi a jelentés készítőinek álláspontját támogatjuk. És a hatályba lépéssel kapcsolatosan mi valóban úgy gondoljuk, hogy 2015-re van szükség, ugyanis a tagállamoknak fel kell készülni, biztosítani kell a forrásokat, hogy meg tudják valósítani ezeket a követelményeket. És az információs technológia bevezetése is pénzbe és időbe telik és holnap lesz erről a szavazás, mi támogatjuk összességében a jelentés készítőinek munkáját, a jelentést köszönöm. Riket Eh, alelnök úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Nagyszerű volt az összetett témában maga a jelentés, néhány megjegyzésem lenne, és módosító javaslataim. Ami a kényesebb kérdést illeti, azzal kezdeném ez a közös nyelv különbség van a közös nyelv és a referencia nyelv között. A nyelv közö, nyelv, a, a referencia nyelvre szükség van, utaltunk miért, de ez nem a közös nyelvvel értendő egyformán. Persze, ha egy német némettel, egy holland egy hollandal beszélget, nem értenénk meg, hogy miért kell egy harmadik nyelvet, vagy éppen egy második, az anyanyelven kívüli közös nyelvet használniuk. Az irányelv célja az egyszerűsítés, ez pedig egy következő további kötelezettséget róna a felhasználókra ugye megértik, hogy alkotmányi problémát jelent ez a francia hazai joggal kapcsolatban is úgyhogy következetesnek, koherensnek kell lennünk, ezért azt javasolnám, hogy a 38-as módosítómat kivenném, viszont az 50-est megtartanám, ahogyan Mátyó Gross is a koordinátorunk elmondta, ez egy lehetőséget ad arra nekünk, hogy a bizottsággal az eszmecserét tovább folytathassuk. A jelentéstevő is utolt erre az álláspontunk, tehát a jövő felé nyitó álláspont, nem pedig sarkosan döntenénk. A második megjegyzésemre áttérnék. Egyetértek a jelentéstevő álláspontjával, és azt javaslom, hogy a 48-as módosítót visszavonom, kiemelem, mert vitát folytattunk a tanácssal és a bizottsággal, és ennek hála tovább léphetünk e témában, és a jelenlegi javaslat a jelentéstevő tolából még, még jobb, mint a miénk. A 40-est is visszavonnám, utaltunk már a révkalauzi problematikára itt igazából nem kifejezetten ebben a jelentésben látom érdemesnek ennek megjegyzését. Két dologra utalnék még szeretném, hogyha a 32-est külön választanánk módosítót, és a 2013-as után, 2013-as módosító után az adatok továbbításával kapcsolatban megtarthatnánk a módosítót, tehát hogy részenként szavaznánk az első és második részéről a, ennek a módosítónak. Foster asszonyhoz csatlakoznék. Mindenki a jelentéstevő mögött egyetért azzal, hogy minél korábban kell hatályba léptetni az igazgatós, az, irányelvet, de taktikai megfontolást igényel az, hogy átlássuk, hogy a, két, a tanács elé azzal megyünk-e, hogy 2013-at kérünk, holott a tanács 2017-es alapállásból indul ki. Ha mi most 2015-ös cél időpontról beszélünk, és ez realistább, valahol Foster asszony is említett rá, technikai kötelezettségekről is szó van, hiszen valahol a rendszereket be kell vezetni, ennek időkeretei vannak, tehát jobb lenne talán inkább, vagy jobb lenne kemény vonalasan oda lépni és azt mondani, hogy minél hamarabb kerüljön hatályba, a hatályba kerülés, minél hatály minél korábban megtörténjen, és aztán esetleg engedjünk. Köszönöm. Köszönöm, Vendellen elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni Stex úrnak a konzultatív együttműködést, ami pedig a révhalózó tevékenység aluli mentességről szóló igazolást illeti. És mindenképpen ellenőrzésre van szükség, ezt ebben támogatom önt. Amit pedig az EPP-nek szeretnék mondani, az én módosításomról a nyelvet eh, illetően. Én nagyon óvatosan fogalmaztam meg a módosítómat, annak érdekében, hogy a bizottság valóban megnézze ezt a kérdést, mert e, tudom, hogyha két német eh, egy, egymással angolul beszélne, az furcsa lenne, hogy Elkadraui is mondta, de mindenképpen arra van szükség, hogy ezt megvizsgálják, hiszen gyakran előfordultak balesetek, sőt halálos balesetek is, azért, mert az emberek nem tudtak egymással kommunikálni, egymás mellett elbeszéltek, és nem tudtak időben beavatkozni. Ezért van az, hogy a jelentéskészítő támogatását kérem itt. Csak annyit kérnék, hogy komolyan gondolkozzanak el ezen a holnapi szavazáson. Thank you very much. Mr. Köszönöm. Marinas úr. Nagyon szépen köszönöm, és szeretnék tisztázni a bizottság képviselőivel két dolgot, azokat a módosítókat illetően, amelyeket én terjesztettem elő. Az egyezményben A következő kontextus szerepel a hajók beérkezésével és indulásával kapcsolatban. Mi ezzel foglalkozunk csupán, és én azt szeretném kérdezni, hogy van-e valami gond azzal, hogy a tartózkodást is ben foglaljuk, ugyanis az egyezményben ez is szerepel, sőt egy egész fejezet foglalkozik a hajóknak a tartózkodásával. A hadihajókkal kapcsolatban és más típusú hajókkal kapcsolatban. Ez az egyezmény kifejezetten kizárja a hadihajókat. Egyszerűen az, ezzel szemben az irányelben olyan megfogalmazás, illetve meghatározás szerepel, amely minden típusú hajóra vonatkoztatható. Tisztázni kell a definíciót, amit az irányelven használunk, ezért tettem ezt a módosítót, a hadi, hajókat kifejezetten ki kell zárni ennek az irányelvnek a hatája alól. Köszönöm, köszönöm Marinescu úr. A bizottság részéről Kanamicos úrt kérném meg, hogy urat, hogy reagáljon. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon szépen köszönöm ezt a rendkívül hasznos vitát, és mindenek előtt a jelentés készítőjének köszönöm ezt a nagyon koherens, ele, egy, koherens anyagot, azt gondolom, hogy olyan régóta foglalkozunk ezzel, hogy most már igazi szakértője a kérdésnek ha jól értem, három-négy probléma van, ami kikristályosodott a véta során. Először is az időpontot illetően mi 2015-öt mondunk, és miért nem értünk egyet a tanácssal ugyanis nagyon sok technikai kérdést kell megoldani, és a tagállamoknak ezt a technikát, technológiát, informatikát be kell rendezni, meg kell szerezni, és ez egy fontos kérdés, és az irányelv, a szép színet alkalmazása mind szükségesé teszi ezt a technikát, tehát nekik a saját állapotokat fel kell mérni, meg kell tenni a szükséges változtatásokat, úgyhogy egész Európában és meg kell valósítani a megfelelő összekapcsolódását a rendszereknek, a balti tenger és a különböző tengeri térségek között, úgyhogy nagyon-nagyon komoly felügyeleti rendszere van szükség. 2013-ban az e-vám kezelés is megjelenik, és így a az árukra vonatkozó információ, a veszélyes árukra vonatkozóan ezzel kapcsolatban van rendelkezés, megjelenik. Tehát technikai szempontból a tagállamoknak kötelező lesz az infrastruktúra, amely fontos. Úgyhogy nincs, nincs semmiféle magyarázat arra, hogy meghosszabbítsuk a határidőt. Tehát a tanácsban hosszú ideig érveltünk, elvesztettük a vitát, de most a parlamentet kérjük, hogy támogasson bennünket abban, hogy mi hamarabb lépjen hatályba az irányelv, egyébként nem lesz sok ö, értelme, és mi hamarabb meg kell valósítani az egyszerűsítést. A másik vitatott kérdés a nyelv. Ezzel kapcsolatosan megpróbálom A jelenlegi szövegben az adatok, amelyeket közölni kell, továbbítani kell, és főleg erre vonatkozik a nyelvhasználat, és ezeket az adatokat a megfelelő nyelven, a, a, a számítástechnikai nyelven közlik, és ez pedig az angol, tehát ezt eleve így használja mindenki. Úgyhogy ebből a szempontból a közös nyelv, amit a Szolasz is előír, tehát azután a kommunikációban, amikor már komolyabb szobeli kommunikációra kerül sor, akkor az IMO szabályozást lehet használni, és gyakorlatilag a hajózásban a közös nyelv az angol most is, de néha a francia is megjelenik, Eh, nagyon fontos a a Szolász azt tanácsolja, hogy az angolt alkalmazzák közös kommunikációs eszközként biztonsági okoknál fogva, és ez már eleve megvan, ma is így van egy-két kivételtől eltekintve, és hát eh, a minimumot kellene biztosítani eh, angol nyelven. Nagyon sok esetben a hajón és akik dolgoznak, nem rendelkeznek közös nyelvvel, úgyhogy ott is az angolra van szükség tehát a minimális tudásra szükség van, hogy egyáltalán valamiféle társadalmi élet kialakulhasson a hajón. És hát megvannak a megfelelő egyezmények, amelyekben található ezzel kapcsolatos rendelkezés is ami pedig a révkalauzi tevékenység alóli mentességet illeti, szeretem ezeket a részeket. A híres irányelvben, amelyet kétszer is elutasítottak, ez szerepelt. Ez nem része a mostani javaslatnak, tehát ha a két törvényhozó meg tud ebben állapodni, akkor miért nem, ugyanis ez is sok könnyítést hozhat, nem feltétlenül az irányelv céljának megfelelően hatájába tartozva, de ezt is meg lehet vitatni, a tanács és a parlament ezt megteheti. Végül pedig a, a hajók kifutása, illetve beérkezése és tartózkodása. A FAL egyezményben a tartózkodás is szerepel, mi ezt nem tartottuk fontosnak, ugyanis ő a, lehet, hogy Afrikában így van, de Európában a hajók megérkeznek, aztán meg elmennek, nem tartózkodnak ott az idők végezetéig, úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy olyan kérdés, amely nem okozhat problémát. A hadihajó kérdése. A hadihajókat kifejezetten ki kell zárni az irányelv a hatája ö, alól, úgyhogy ez már eleve biztosította megfelelő jogszabályok révén, úgyhogy ezt nem is gondoltuk, hogy ezt ö, itt hangsúlyozni kell, vagy ki kell emelni mert ez már más jogszabályban elintézetnek tekinthető, de ha úgy érzik, hogy ez még jobban tisztázza a kérdést, akkor semmiféle nehézség nincs részünkről ennek a felvételében. Tehát 2013, mert aztán ha elkezdünk haladni előre, akkor jön a 2017, meg a 15, a kompromisszum a 16, szóval minél hamarabb annál jobb, és a közös nyelvnél pedig ezt meg kell tudni oldani, de hát gyakorlatban azért az embereknek mégiscsak képesnek kell lenni arra, hogy egy valamilyen közös nyelven tudjanak kommunikálni, ez pedig a ö, tengerészet területén az angol, ez már most is így van. A révkalauzi tevékenység alóli ö, mentesség, hát ezt a tanács meg az egy ENSZ megvitatják. Szóval remélem, hogy mindenre kitértem, ha nem, akkor ő kérdezzenek vissza, de remélem, hogy a legtöbb felvetésre reagáltam. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Störks úr kíván szólni. Eh, Először is szeretném megköszönni a kollégáknak a hozzászólásaikat. Szeretnék néhány megjegyzést tenni azzal kapcsolatban, amit Elkadrajú is mondott a révkalauzokkal kapcsolatban. Természetesen eh, figyelembe kell vennünk azt, hogy különbözőségek vannak az egyes kikötőkben, de a helyi hatóságoknak kell kiadniuk a tanúsítványt, mégpedig bizonyos szabályok alapján. A hajózás világában számos ember panaszkodott arról, hogy ezekkel az igazolásokkal néha nem helyes dolgok történnek, tehát nem megfelelően használják fel ezeket. Úgy gondolom, hogy a partmenti hajózás esetében ez nagyon fontos pont. Ami a dátumot illeti, úgy gondolom, hogy a 2013-as dátum meg kell, hogy maradjon, és mindenképpen közelíteni kell az álláspontokat. A bizottság is számos más javaslatot is készít, például az a elektronikus vámmal kapcsolatban, tehát remélem, hogy ebben támogatnak a nyelvet, illetve meglátjuk, hogy hogy alakul a helyzet, ismerik az én véleményemet, tudjuk, hogy ez egy nagyon nehéz pont, de hogy Fandalen úr is mondta, nagyon fontos a kommunikáció a hajózásban összességében, tehát mindenképpen egyértelmű jelzést kell adni ennek irányába. Ahogy mondtam, meg kell nézni, hogy hogy alakul a helyzet a tanácssal, beszélni kell, és jó lenne, hogyha jó, jó hagynánk ezt a pontot, mert akkor megfelelő módon mehetnék a plenárisra is. Az árnyékjelentéstevőkkel és fogok még egyeztetni, illetve kapcsolatba lépek a tanácsal és a bizottsággal is. Még egyszer köszönöm szépen a kollégáknak, és a következő nagyon fontos lépés a tanácssal folytatott tárgyalás lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen, és akkor holnap lesz a szavazás délelőtt, a következő napi rendi pontunk pedig a javaslatok a stratégiai célkitűzések az Európai Unió tengeri szállítási politikájának vonatkozásában. Van úr! Köszönöm szépen! Először is minden kollégámnak szeretném megköszönni az együttműködést, működést összességében 99 módosítást kaptam, és őszintén szólva eléggé elégedett vagyok, mert ez azt mutatja, hogy nagyon fontos témával foglalkozunk, és úgy gondolom, hogy mindenki, aki részt vett a munkában, ezt tudta, és így foglalkozott ezzel. Az elmúlt időszakban arra is időt kerítettem, hogy az árnyék jelentéstevőkkel bizonyos fő témákat megnézzünk, és elnök úr, még mindig dolgozunk a végső szavazólistán. Ma lehet, hogy már körbe is küldték, de délután folyamán mindenképpen körbe küldik majd ezt. Amit én mindenképpen fontosnak tartottam a jelentés kapcsán, azok a kompromisszumos módosítók voltak, és ezek most már elérhetőek. Először is a tengeri ö, hajózásról van szó, nagyon fontos ez, de egy bizonyos adózási könnyítésre is szükség van, ezért a kompromisszum, az álkompromisszum, az tükrözi számos kollega véleményét. Egyrésztről van egy kapcsolat a tenger szárazfolt között, illetve megtartjuk az adózási könnyítés lehetőségét is hiszen itt világméretű versenyel kell szembenézni. Elnök úr, vannak még más módosítások is. Most nem szeretnék minden módosítást külön kiemelni, csak a kompromisszumosokkal szeretnék most foglalkozni, és néhány specifikus pontot emelnék ki. Tehát ez volt az A kompromisszumos módosítás. A B kompromisszumos módosítás esetében megnéztük azt, hogy hogyan tudunk bánni a továbbképzés, oktatás, kérdésével, illetve azzal, hogy hogyan lehetne a fiatalok érdeklődését felkelteni a hajózási szakma irányába, és úgy gondolom, hogy egy olyan szöveget sikerült elérni az AB kompromisszumokkal, ahol jól tükröződik a kollégák véleménye. Ugyanez igaz a C kompromisszumra is. Nagyon sok módosítás volt, amelyek hasonló dolgokról beszéltek, és az ILO ö, egyezmény bevezetését kérték. Számos kollega egymástól függetlenül azt e, ilyenfajta javaslatot nyújtott be, és úgy gondolom, hogy ez a szöveg pontosan kötődik a különböző frakciók kéréséhez, akik egymástól függetlenül nyújtották be ezeket a módosításokat. A D kompromisszum esetében tudom, hogy vannak különböző vélemények, természetesen a saját szövegemet láttam volna itt a legszívesebben, mert itt egyfajta bónuszrendszerről eh, beszélek a környezetbarát hajózás érdekében, Mások pedig azt mondták, hogy nem szabad ilyen túl gyorsan haladni, először meg kell vizsgálni a dolgokat, és a kompromisszum készség nevében azt mondtam, hogy elgondolkodok ezen. A saját eh, szövegemet tartom természetesen a legerősebbnek, és majd megnézzük holnap, hogy a D kompromisszumról hogyan szavazunk holnap, de és lehet, hogy ki fog tartani a saját megfogalmazásom mellett. Tudom, hogy vannak olyanok, akik részenkénti szavazást szeretnének itt, ezt majd a végső szavazó listában megjelenítjük a szavazást, illetően azt mondanám, hogy nézzék meg az én szövegemet is. Persze együtt tudok élni majd a D kompromisszummal is, de azért nézzék meg az én megfogalmazásomat is. A nagy kérdés még a kalózkodás kérdése is. Néhány kollégák benyújtottak olyan módosítókat, amelyek hasonló dolgokról beszéltek, a kalózkodás elleni harcról, öt-hat módosító volt itt, amelyek nagyon hasonlítottak egymásra, és úgy gondolom, hogy az E kompromisszumos módosítása lesz le, és tudjuk majd fedni. Elnök úr, vannak még olyan módosítások, amelyekről szeretnék beszélni. Tuszász kollega számos módosítót benyújtott, és eléggé nehezen tudnám ezeket támogatni, mert eh, egyrészt ezek túlságosan politikai megközelítést tartalmaznak, és túlságosan eh, messze vannak a közösségi eh, tengeri politikától 2018-ra vonatkozólag. Itt más az én elképzelésem, és ez majd tükröződik a szavazó listában is, amelyet körbe küldtük önöknek. Beszél kollega módosítása, az 54-es módosítás. Itt az elmúlt héten számos kollégával beszéltünk erről, és itt egy olyan rendszert vezetnek be, amely a bizottság foglalkozik, egy kereskedelmi rendszer a tengeri hajózásra, és a szavazó listában pluszt helyeztem ide, mert itt egy olyan specifikus pontról van szó, mert szeretnék a bizottságnak majd előterjeszteni. Azt szeretném megkérdezni majd tőlük, hogy tényleg foglalkoznak-e ezzel, vagy nem. Igazából nincs erről egyértelmű nézet. Kerenicos úrtól még szeretnék majd magyarázatot arra vonatkozólag, hogy mi a helyzet a bizottságban ezt illetően, és ezután fogom kialakítani a véleményemet majd. Tudom, elnök úr, hogy nem tudtam mindent elmondani, nem is kell Az elmúlt napokban nagyon jól együttműködtünk, szerintem sikerült is jól együttműködnünk. Ma délután megkapják a szavazólistát, és remélem, hogy jó lesz a holnapi szavazás is. Köszönöm szépen! Thank you, Köszönöm. A néppárt nevében Köszönöm szépen. Az Európai Unió stratégiája 2018-ig egy rendkívül fontos kérdés, különös tekintettel a jelenlegi negatív gazdasági helyzetre. Fandálán kollega kiváló munkát végzett, és valóban biztosította az együttműködést és a különböző álláspontok közelítését. Köszönöm szépen ezt a nagyon konstruktív hozzáállást részéről, és így módon sikerült egy nagyon jó szöveget megszerkeszteni, amely kiegyensúlyozott és pozitív a végkicsengését illetően. Négy kérdést tárgyal a jelentés. Az első megállapítás célja, hogy javuljon az európai hajózás versenyképessége. Ez fontos, és a raportőr ezt nagyon világosan bemutatja, különösen akkor, amikor harmadik ö, ö, országok ö, tisztességtelen versenyt folytatnak. Az európai hajózás versenyképességét mindenképpen támogatni kell. Erről tehát ö, vitatkoznunk kell, hogy hogyan lehet szabályozni az állami ö, támogatást, és ezt Van Dalen úr jelentése részletesen tárgyalja. A másik kérdés az, hogy hogyan lehet az európai hajózási szükségleteket kezelni, mind a személyzet, mind pedig a személyzet képesítését illetően. Ebben az összefüggésben a néppárt részéről sok kollega nyújtott be módosító indítványt, és a raportőr nagyon pozitívan reagált ezekre. A harmadik kérdés, hogyan járulhat hozzá a hajózás az éghajlatváltozás elleni harc sikeréhez. A hajózásnak az aránya nem nagy, az éghajlat változás okai között, de mégis hozzá kíván járulni, és hozzá is kell, hogy járuljon az éghajlatváltozás hatásai elleni harchoz, anélkül, hogy korlátozza a szektort és annak a versenyképességét, hiszen éppen ez lenne a dolognak a lényege, hogy nőjön a versenyképesség. És sikerült itt az egyes álláspontokat közelíteni egymáshoz, a szöveg és a benyújtott módosító indítványok nem okozhatnak komolyabb problémát. A ö, kalózokkal kapcsolatos felvetés. Azt kértük, hogy a jelentésben még jobban térjenek ki a jelenségre, hogy ezt eredetileg a raportőr tervezte, és sikerült megfelelő egyensúlyt találni. Tehát ez az a négy terület, amit említenék, és ezen a négy területen a néppárti képviselők módosítókat nyújtottak be, és ezzel a szöveget jobbították, úgy gondolom. További megjegyzéseim nincsenek, nem is akarok több időt igénybe venni. Nagyon jó lett a jelentés, köszönöm. Köszönöm szépen. Elnök úr, Fandálen úr, kedves kollégák! Először is én is a köszönettel kezdem. Köszönöm azt a munkát, amit végzett. 99 módosító indítvány plusz még mi is. Úgyhogy összességében sikerült egy jó anyagot elkészítenünk, amelyről holnap szavazni fogunk, de hát a mi véleményünk szerint egy-két kérdés azért még nyitott, és most ezekről szólnék. Először is Van Dalen kollega mi ö, szerettük volna megtudni, hogy a B kompromisszumos javaslattal kapcsolatban mit is gondol pontosan. Ö, hol van itt a jobbítás a 22-es módosítóval szemben az állami támogatásokra gondolok? A másik ö, kérdés, hogy szerettük volna tudni beszél úrtól, a 24-es módosítóval kapcsolatban, hogy mire gondol. Ugyanis mi úgy gondoljuk, hogy ezek a konzorciumok vagy konferenciák a hajózásban nem léteznek, sem a konténer, sem pedig a menetrend szerinti hajózásban, vagy legalábbis nem kellene, hogy legyenek. A harmadik dolog, és hát ezt ön is mondta, és várjuk a bizottság válaszát az emissziókereskedelemmel kapcsolatban, ezt mi alapvetően támogatjuk. A negyedik dolog, Van Dalen úr, hogy a D kompromisszumban a, azt mondja, hogy ez a 25-26-os módosítóval szemben jobb. Elhiszem, de miért? Tehát a megfogalmazás miért jobb? Hol van itt a dolog lényege, a tartalom? Úgyhogy miért kellene ezt támogatnunk? Aztán még egy utolsó vagy utolsó előtti megjegyzésem a F kompromisszummal kapcsolatban. Ezzel mi egyet tudunk érteni, de azt hisszük, hogy a második részben a 82-es módosító második részét hozzá kellene tenni, ugyanis itt nem csak katona és biztonságpolitikai szempontok vannak, hanem még ha hátrább sorolva is, de azért mindenképpen gondolni kell a szociális problémákra, a politikai problémákra a régióban, és hát ezt legalábbis meg kellene említeni nem pedig teljesen háttérbe szorítani, még akkor is, ha nem függ össze közvetlenül a témánkkal. Még két rövid megjegyzés. Ön is bejelentette, hogy tesz egy szóbeli módosítót a 99-essel kapcsolatban, és elmondta, hogy most már én se találom, igen, tehát együtt működve a központi navigációs szervezettel. Én azt gondolom, vagy legalábbis mondom, hogy gondoljuk meg, ha minden alelnök itt van ma, ugye ott van a Duna, aztán az Elba, meg még egy csomó folyó, és nem tudom, hogy hogyan próbálják biztosítani, hogy ne ö, olyan ö, félelmeket ne gerjesszenek, amit nem szeretnének. És még egy megjegyzés, a néppárt kért bennünket, hogy a 26-os módosítókat változtassuk meg. Itt a szociális standardokról van szó, a támogatásokkal kapcsolatban. Erre mi készek vagyunk. Ez egy picit felhígítja ugyan a dolgot, de hát a lényeg megmarad. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A Duna az az elmúlt időkben minden összefüggésben megjelenik a liberálisok nevében. Májszon asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Én Szavisza asszony nevében szeretnék szólni, még úton van ide, ezért nem tud szólni. Hát köszönöm szépen Van Dalen úrnak ezt a nagyon ambiciózus jelentést, és ő egy, a, a víz embere, ez ki is derül a jelentésből, és nagyon világosan látja ennek a területnek a jelentőségét, és köszönöm, hogy kész volt a különböző megjegyzésekre reagálni. 99 módosító érkezett, és hát, hogy mindenre reagált, ez is mutatja, hogy milyen elkötelezetten dolgozott, milyen jó együttműködést valósított meg mindenkivel. Valóban úgy van, hogy a mi frakciónk is nagyon ügyel arra, hogy a tengerészetet elismerjék, mint egy olyan területet, ahol szintén biztosítani kell a megfelelő versenyt de hát azt is látni kell, hogy a környezet fontos, és a biztonsági szempontokat sem szabad elhanyagolni. Európa is vezető szerepet játszhat a tengeri közlekedésben, ez ki is derül a jelentésben. A világ flottájának 41%-a európai, és éppen ezért hangsúlyozni kell, hogy milyen fontos, hogy a pozíciónk azonban a környezetet is védeni szeretnénk, csökkenteni akarjuk a káros anyag kibocsátást, és hát ezt el is mondta a 24-es módosítóval kapcsolatban. Az emissziós kereskedelem jó dolog, de, és be is akarjuk vezetni, de hát 2010-ben ez már nem ö, ö, passzol ö, a ö, többi ö, javaslathoz és tervhez. Helyes ö, ezt ö, megtenni, csak a 2010-es dátum nem stimmel. szeretnék tiszta tengert, tiszta kikötőket, ez teljesen világos, és hangsúlyozzuk a képzést is, nagyon fontos a képzés a tengerészeti területen, a jelentésből ez világosan ki is derül, ezt mindannyian támogatjuk, ez a megjegyzésekből is kiderült. Ami pedig a kalóz kérdést illeti, kitért erre megfelelően a jelentésben, de hát persze, akik ezzel konkrétan szembesülnek, azok az államok nyilvánvalóan ehhez még inkább ragaszkodnak. Fleckenstein úrral egyetértek a e, Rajnával kapcsolatban. Én is ott lakom, e, én inkább az Elbához lakom közel, de most mindegy, hogy milyen hajó, milyen folyóról beszélünk, azért a legjobb az, hogyha egy olyan jelentés készül, amely a tengerészetet 2018-ig fejleszti, és nem kellene itt bizonyos folyókat kiemelni, talán ez így jobb lenne, ugyanis Európában szeretnénk a dolgot előbbre vinni, és itt most a tengerészetet kívánjuk éppen erősíteni. Összességében ez egy nagyon jó, jövő orientált jelentés, úgy gondolom, hogy holnap nagy többséggel el fogjuk fogadni, és azt is gondolom, hogy ez útmutató lesz, iránymutató azzal kapcsolatban, amivel még foglalkozni fogunk a tengerészettel kapcsolatosan. Köszönöm, és beszél úr a zöldek részéről. Köszönöm szépen. Azt szeretném elmondani, hogy lényeges fenntartásunk nincs a Vandalen jelentéssel kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy holnap támogatni tudjuk majd a szavazáskor ezt a jelentést. Különösen kielégít minket az a kompromisszum, amit az előadó a kalózkodással kapcsolatban megfogalmazott. Nagyon tetszik nekünk ez. Ugyanakkor két ponttal kapcsolatban el kell, hogy mondjam, hogy szükséges világosabban látnunk az eszmecserében, itt főleg a bizottsághoz intézzük a kérdéseinket, nem annyira az előadóhoz. Itt például az emisszió kibocsátási, kibocsátás kereskedelmi rendszerről van szó, mit gondol erről az Európai Bizottság, és mit gondol erről a környezetvédelmi főigazgatóság. Nekünk úgy tűnik, hogy ebben a jelentésben, és fontosnak találjuk azt, hogy szerepeljen a jelentésben, hogy a tengeri ágazatot nem szabad kizárnunk a közös cél eléréséből minden egyes ágazatnak megfelelő egyforma szinten kell tehát szerepelni. Az 54-es módosítóról van itt szó. A másik kérés a bizottság felé magyarázatért az európai regiszterre vonatkozik. Ugye ez már egy régi nóta, tudjuk, nem mai ez a kérés, ez a kérdés. Mi távlatokban szerettünk volna módosítóban megfogalmazni ezt a lehetőséget, mert az európai regiszter, mint olyan nagyszerű, nagyszerű küzdel, a küzdelem módja lehet arra, hogy a nem megfelelő lobogók ellen használjunk. Köszönöm, Dussasz úr. Köszönöm szépen. Már volt alkalmunk ezzel foglalkozni, és mi eh, ki is alakítottuk be és mutattuk álláspontunkat ezzel a kérdéskörrel kapcsolatosan. A szöveggel kapcsolatban a következőt kívánjuk elmondani. A kritérium az, hogy növeljük a versenyképességet, ez a cél. És ez viszont azt jelenti, hogy a nagy vállalatok nagyobb nyereségre tesznek szert és a, ehhez kapcsolódó ágazatok, mindezt a munkavállalók rovására, kárára, és egyáltalán az emberek kárára, a környezetvédelemre gondolva. És hát ez a biztonság és a béke kérdését is felveti, ha kalózokra gondolunk, meg mindarra, ami az elmúlt időszakban történt. Tudják, hogy én már 1980 óta 25 éve kísérem figyelemmel az eseményeket, a, és attól kezdve meg kell, hogy állapítsam, hogy mindig ugyanazt ismételjük, mégpedig azt, hogy a munkavállalókról beszélünk, de soha nem igazándiból, soha nem kerül, nem veszük őket igazán figyelembe, hogyha a tengeri hajózásról, tengeri közlekedésről beszélünk, és az elmúlt években nagy vállalkozói csoportok jelentek meg a tengerészetben és a szomszédos ágazatokban hatalmas nyerességeket zsebeltek be, és a válság helyzetben is még mindig hatalmas a nyereség. A kisvállalatok, középvállalatok szenvednek, háttérbe szorulnak, csődöt kell, hogy jelentsenek néhányan. Tehát a fő érve a raportőrnek az, a mi javaslatunkkal kapcsolatban az én frakcióm beli kollégák javaslatai teljesen más logikát követnek. Mi azt mondjuk, hogy a nemzetközi egyezményt kell legalább alkalmazni, a 2006-os egyezményt. De hogyan lehet ezt biztosítani, mert ebben egyetértünk ott van a bizottság javaslata, ott vannak a módosítók, de hát ezek ilyen alakárt megoldások, semmiféle összefüggés nincs a nemzetközi egyezménnyel, és itt szeretném a figyelmet felhívni arra, hogy ezek a 70-es évekből származnak ezek a jogok. Azokat sem ismerik el. Erről van szó, tehát itt nem valami új dologról beszélünk, hanem arról, azokról a jogszabályokról, amelyek 1970-ben születtek meg a munkaidővel, munkafeltételekkel, munkahelyi biztonsággal kapcsolatosan a munkavállalókra vonatkozóan. Ez összefügg a kö környezetvédelemmel is, meg számos egyéb dologgal. Tehát a mi álláspontunk az, hogy Soha nincs az az érzésünk, hogy meghallgatnak bennünket, hogy odafigyelnek ránk. Most is ez történt a módosítónkkal, a 43-assal kapcsolatban. Arra hívjuk fel a figyelmet, hogy mennyire fontos, hogy a tagállamok a saját jogukban ezeket a nemzetközi munkaügyi szerződéseket elfogadják, alkalmazzák, és 2006-ban meghatározták a minimális követelményeket a tengerészek alapjogaival kapcsolatosan, felmerült az a kérdés, hogy ezeket a rendelkezéseket hogyan és mennyiben vették át a tagállamok a saját jogrendszerükbe. Azután a tengerrészek biztonságáról is szó esik, és nagyon sok hasonló kérdés felmerül ezzel kapcsolatban. Nem akarom ezt mind felolvasni, de milyen érveik vannak, hogy visszautasítják a mi álláspontunkat. Egyszerűen nem tartják be a nemzetközi jogi előírásokat, az ILO előírásait 2006-ból. A mi álláspontunk világos, persze az egész frakció nevében nem beszélhetek, de a mi javaslatainkat egyszerűen nem vették pozitívan figyelembe, és ezek a javaslatok egy teljesen más logikát követnek. És ennek az is a ugye, most hol van a jelentősége ennek a szektornak? Ez egy olyan ágazat, amely ugye az embereket is érinti, hát segíteni kell az embereknek, munkavállalóknak a 16-os módosítóval kapcsolatosan részenkénti szavazást kérnék. Itt arról van szó, hogy a 16-os módosítóban az szerepel, hogy visszaélnek a zászló használattal sok esetben, és ez felveti az európai ö, regiszter kérdését is. Van még egy számunkra fontos módosító indítvány, ez pedig és itt szintén részenkénti szavazást javasolnék, ez a 34-es módosító indítvány. Az első részben a tagállamok figyelmét felhívják arra, hogy az STCV és az egyéb tengerészeti munkaegyezmények keretében tökéletesítsék, korszerűsítsék a meglévő képzési programokat, hogy növeljék a színvonalat. És itt aztán a második rész kezdődne, de úgy, hogy lezárjuk, mert ez pedig már más kérdéseket szabályoz, mint a minimális létszámot, stb. És ez minden hajóra vonatkoztatható kell, hogy legyen. Tehát mi és a munkavállalók a hajókon és az ehhez csatlakozó ágazatokban, az idegenforgalomban, és még nagyon-nagyon sok területen itt nagyon, nagyon pontosan figyelik, hogy milyen döntést hoz az Európai Parlament, és még egy dolgot emelnék ki, aztán tényleg befejezem. Az eljárás keretében a Görögországban a hajógyárak az elmúlt tíz évben négyszer kellett, hogy alkalmazkodjanak az új előírásokhoz. Hol volt még erre szükség? Mert hatalmas multinacionális vállalatok nagyon sok ö, leányvállalatok van Európában, nagyon sok területen tevékenykednek, és ez a vállalat három tenger alatt járót rendelt, és ezért a hajógyárat ketté kellett osztani, és nagyon sokan nem akarták, hogy ezeket Görögországban gyártsák, és most ezek elkészülnek, Németországban is hatalmas problémákat okozva, úgyhogy nem csak gazdasági kritériumokra kell gondolni és hát nagyon fontos érvek vannak a biztonsággal kapcsolatosan is. Mi úgy gondoljuk, hogy ezek olyan kérdések, amelyeket még meg kell tárgyalnunk, hogyha a politika nem változik, akkor erre mindig vissza kell majd térnünk. Úgyhogy ugyanilyen helyzetben vannak egyébként a kikötőkben, Spanyolországban, Portugáliában, úgyhogy nekünk a munka vállalói érdekeket kell szem előtt tartani. Riki úr. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Mivel számos módosító érkezett be, és Flasztó kolléganőmmel mi is számos módosítót nyújtottunk be. Mi először is az előadó jelentését kiválónak tartjuk, és hát érdemben szeretnénk hozzászólni. Mi a tengeri közlekedést valahol a közlekedés problematikájának kontextusába akartuk belehelyezni. Itt az általános megfontolások, közlekedési megfontolások nem feltétlenül relevánsak szakterületről van szó, ezért szerettem volna a környezeti megfontolásokra visszatérni, mert össze globális volumenét nézve a teljesítmény nem igazán jó e területen, ami pedig a kutatást fejlesztést és hálózatintegrációt illeti, a tengeri közlekedést meg kell gondolni, ugyanolyan módon kell figyelembe venni, mint a többi közlekedési módozatokat. Strukturális politikát kell alkalmazni, mint például a Marco Polo program. A modális transfer gondolata is egy fontos téma. Mit akarok mindezzel mondani? A módosítaink leginkább kiemelik ezt az aspektust, de mindenképpen az előadó szellemében teszik ezt. Köszönöm szépen az Európai Bizottság nevében, Karikos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a jelentés készítőnek és a kitűnő jelentését, és a nagyon hasznos vitát, és köszönöm, hogy meghallgatottam a képviselők megjegyzéseit ma délután. Engedjék meg, hogy visszatérjek egy kérdésre, mert eh, engem is eh, megérintett Tuszasz úr eh, hosszas beszámolója a szociális aspektusokról. Hogy megvilágítsam a tényeket, el kell mondjam, hogy a szociális dimenzió a stratégiánkban előkelő helyen van, és ezért és eh, lesz majd egy szociális program a tengeri hajózás esetében az elkövetkező években. Ez egy olyan kérdés, amely számunkra rendkívül fontos. Ezt elismerjük, eh, meg kell tartani a tudást, a szaktudást Európában. Ez nem csak eh, magának a hajózásnak fontos, hanem az egész tengeri szektornak. Két-három pontot szeretnék még kiemelni amelyekről szó volt, például az eds el kapcsolatos az ets kapcsolatos kérdése, tehát a kibocsátási kereskedelmet illetően. Szeretném kiemelni először is azt, hogy április 23-án tavaly volt egy közös döntés a tanács, illetve a parlament részéről, amely egyetemben leszögezi azt, hogy meg kell próbálni a nemzetközi tengeri szervezeten keresztül megállapodásra jutni. Ez megtörtént, a tagállamnak ezt jóvá kell hagyniuk 2011. december 31-ig. Ha ez nem történik meg, akkor az Európai Bizottságnak javaslatot tennie ismételten. Az, amit a tanács, illetve a parlament elfogadott, az az volt, hogy a Nemzetközi Tengerügyi Szervezeten keresztül próbáljuk ezt a témát kezelni. Hogyha 2011 végéig nem sikerül ezt, akkor regionális megközelítést kell alkalmazni. Ennek nagyon egyszerű oka volt, mégpedig először is, hogyha nincs nemzetközi megállapodás ezzel kapcsolatban, akkor nek az lesz az eredménye, mert eh, akkor nek az az eredménye, hogy, eh, a, hogy, hogy át eh, lobogózhatnak, és ennek megfelelő eredménye lesz, nem fogjuk elérni azt, amit szeretnénk, és amit már ma is láthatunk a jogszabályokban, a környezetvédelemben biztonság tekintetében azt nem fogjuk majd tudni ellenőrizni. Ezért hosszas viták után a Koreperben a múlt év végén a, az elnökség döntést hozott, hogy a nemzetközi tengeri szállítás során csökkenteni kell a kibocsátást, és a következő találkozójukon erről beszélni is fognak ezen a héten. És az európai tagállamok megállapodtak abban, hogy a üvegházi gázok kibocsátásához minden szatornak hozzá kell járulnia. Az Európai Unió az IMO-n keresztül elkötelezi magát a csökkentéshez, és a verseny torzulásra kell nagyon figyelnünk, hogyha hogyha, nem, hogyha nemzetközileg nem jön létre ez a megállapodás, akkor ez versenytorzuláshoz vezethet. Az Európai Unió megpróbálja ezt az egyezményt tehát nemzetközi szinten elérni. Az LTS e kereskedelmi megközelítésként egy dolog. Ezen kívül vannak erőfeszítések arra, hogy egy alapot hozzunk létre. Meg kell nézni, mit lehet tenni nemzeti szinten a kibocsátás csökkentés, erre nagyon koncentrálnunk kell. Ezen kívül itt van még az állami segélyezés, illetve a versenyképesség kérdése. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben úgy kellene meghagynunk a állami segélyzésre való szabályokat, ahogy vannak. Lehet, hogy lesznek később bizonyos változások, de jelenleg csak pozitív visszajelzést kapunk, tehát nem vesztettünk el hajókat, nem mint hogyha nyertünk volna a hajókat is. Nem jelentek meg újabb hajók az európai regiszterben, de legalább elkerültük azt, ami a 80-as években történt, akkor nagyon sok átlabogózás volt, és ennek meg lett az eredménye a foglalkoztatásra, illetve a versenyképességre nézve is. A módosítások, amelyeket javasoltak, hogyha szeretnék ezt gyorsan átnézni, és kommentálni, hogyha az A kompromisszumról beszélünk, akkor azt látjuk, hogy ez hasznos lehet, ezen kívül a B esetében látjuk, hogy ennek mi az értelme, sőt, még többet is lehetne tenni, de ez a szociális programnak a kérdése, amelyel majd még előállunk. Lenne még egy eh, magyarázatom a C kompromisszumot illetően. Úgy vélem, hogy eh, a kompromisszumos eh, módosításnak be kellene fejeződnie az ILO 2006-os tengeri egyezménye után. Miért? Azért, mert a bizottság nem csak, hogy elfogadta azt a javaslatot, amely az ipari megállapodáson alapul, hanem van egy irányelv is 2009-ből, amely a 2013-as irányelv, amely ezt átemeli a közösségi jogban. Nagyon fontos, hogy hogy itt um, arról van szó, hogy ratifikálni is kellene e, ezt a, az irányelvet, eddig csak egy ország tette ezt, meg Spanyolország. Ami pedig e, a D kompromisszumot illeti, itt e, semmi plusz infót nem tudunk hozzá tenni. Az E esetében A kalózkodás esetében meg kell nézni azt, hogy milyen az együttműködés az európai rendszer között, amit az Atalanta csoport is alkalmazott a hajók azonosítása szempontjából. Amit, amit egy kicsit aggódunk, az a 28-as módosítás, itt nem csak a Rajnai Bizottságról van szó, nem csak ezekkel foglalkozni. Minden más javaslatot bele kell venni, például a Dunai hajózást illetően. Nem hiszem, hogy ezzel kapcsolatban többet tudunk hozzátenni. Nagyon komplex kérdésről van szó, és ezért eh, álltunk elő az állami segítésre vonatkozó, támogatásra vonatkozó irányelvekkel. Eh, az, amit a 80-as megtettünk, azt már nem tudjuk eh, most folytatni. Elnök, köszönöm szépen! Kumacákos úr! Röviden szeretett volna-e hozzászólni? Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Csak szerettem volna csatlakozni ahhoz az évhez, amit a 34-esben megemlítettnek. Nem értettük azt, hogy miről van szó itt helyesen. Arról van szó igazából, és ez megfelel az ő logikájának is. Mi azt szeretnénk, hogy megvédjük azt, amit ő is szeretne. Azt szeretnénk, hogy a minimum megmaradjon itt. Két rövid megjegyzésem van még, elnök úr. Először is az 52-es módosítást illetően Lexus és Kireké nyújtották be ezt a módosítást. Ezzel kapcsolatban a következőt szeretném mondani. Itt egy szóbeli módosítást fognak még eszközölni, amely véleményem szerint mind a jelentéskészítő számára, mind pedig a bizottság számára pozitív lehetne. A következőt lehetne itt megfogalmazni. Ez a szóbeli módosítás kevésbé, kevésbé lenne kötelező érvényű, mint a jelenlegi megfogalmazás. Angolul mondom, a a szektor hozzájárulhat ahhoz, nem pedig kell, hanem hozzájárulhat ahhoz, hogy ebben az aspektusban a magán és közbefektetések a kutatás fejlesztésben segítségre legyenek. Úgy gondolom, hogy ez egy kevésbé kötelező érvényű megfogalmazás lenne, és úgy gondolom, hogy Van Dalen úr is egyetérthetne ezzel. Végezetül pedig a D módosítóval kapcsolatban. Annyit mondanék, hogy az EPP-LD frakció részére jó lenne az, hogyha ez a kompromisszumos módosító a 63-as, 64-es módosítót is lefedné, mert az EPP kollégák nyújtottak be. Tehát a D lefodná a 63-as, 64-es módosítót is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Komocákos úr! Nem igazán értem azt, hogy most akkor szeretne szóbeli módosítót benyújtani, akkor már a szavazásnál ezt megteheti, akkor lehet ezt megtenni, hogy időben informál bennünket arról, erre szolgálnak a szóbeli módosítások. Nem tudom, ez most valami új kérés lenne a szóbeli módosítónak, vagy egy régi uh, kérés szóbeli módosítás irányába, de lehet, hogy Gross úr majd rávilágít erre. Nagyon röviden, tisztelt állnak úr, a kollega ezt már elmondta, hogy a titkárságnak ezt benyújtjuk majd írásban, holnap a szóbeli módosítás az EPP nevében meg fog történni. Holnap majd még ezt úgyis el fogom magyarázni. Hálás vagyok, mondja az elnök úr, Van Dalen úr. Igen, elnök úr, köszönöm szépen. Van egy-két pont, amelynél egy kicsit meg kell állnunk. Először is az 54-es módosítás Bessel kollégától, ami engem illet, szerintem a bizottság egyetemi választ adott erre, és ez azt jelenti, hogy a szavazó listán mínuszt fogok elhelyezni a módosítás mellett, hiszen hallhattuk Karamicos úr véleményét a bizottság részéről. Fleckenstein kollega a 22-es módosításról beszélt, illetve arról, hogy a B kompromisszumban ez miért nincsen benne? Hát itt különbözőségek vannak. A B-ben az a kiinduló pont, hogy a tengeri, tengeri hajózási szektor nem kap állami segítséget, de lehetnek itt kivételek az állami támogatás szabályainak figyelembevételével, de elvekben a tengeri szektor nem kap állami támogatást, és ezt nagyon fontosnak tartom. Úgy gond, tehát ez az a különbség, amiatt a B kompromisszumos módosítót én jobbnak tartom, mint az eredeti módosítót, amelyet benyújtottak. Igazából, elnök úr, ezek voltak a legfontosabb pontokat. Fleckenstein úr kérdésére reagálva a 82-es módosítót illetően, as javítja magát az előadó. Itt ennyit szeretnék hozzátenni, hogy a második rész, de a második vagy a harmadik rész volt ez, de a második részben, hogyha jól értettem, akkor itt a halászatról, halászhajókról is szó van. E, erre gondolt, tisztelt kolléga? Fleckenstein úr, tudná -e valamit mondani ezzel kapcsolatban, hogy mégis mire gondolt a 83-ast illetően? A 83-asban. a módosítás végén azt javasolják, hogy vegyék figyelembe a teljes megközelítést a kalózkodás leküzdése tekintetében, tehát nem csak arra kell korlátozódni, amelyet már korábban helyesen e, elmondtak, és amely a kompromisszumban is benne van helyesen, hanem arról is szó van, hogy egy teljes tervre van szükség, hogy valóban megfelelő eredményre tudjunk jutni, és ez benne lenne a kompromisszumban. Van Dálen úr, igen, akkor ez ezzel egyet értek, bár egy kicsit visszafogott lennék itt, mert nem hiszem, hogy a közösségi hajózási politikáról szóló jelentésnek ennyire részletesen le kellene írnia azt, hogy mit történjen a kalózkodással. Eh, még akkor is, hogyha a parlamentben eh, eh, közös álláspontunk van a kalózkodást illetően. Hogyha a frakciók másképp gondolkodnak erről, azt én elfogadom, de ezért én egy kicsit visszafogottam, reagáltam erre a 83-as módosító utolsó részével kapcsolatban. Elnök úr, vannak még nyitott kérdések, összességében viszont úgy gondolom, hogy sikerül megtalálnunk a közös nevezőt majd, és megfelelő lesz a szavazás holnap. Köszönöm szépen, Van Dalen úr. A következő pontunk a napi renden a balti tengeri térséggel kapcsolatos. Kún úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Közlekedési bizottságként véleményt adunk az Európai Unió balti tengeri stratégiájával kapcsolatosan, és a mi véleményünkben, amelynek én vagyok az előadója, főleg a közlekedés politikai kérdésekkel foglalkozunk, de az idegenforgalmi kérdésekre is, ugyanis a mi bizottságunk egyidejűleg felelős az Európai Unió turizmus politikájáért is. Köszönöm az árnyék jelentés felelőseinek a munkáját és a módosítókat, amelyek konstruktivitásról tanúskodnak, és nagyon pozitívak ezek a módosítók. Én megpróbáltam ezeket bedolgozni a véleménytervezetbe, az volt fontos, hogy a transeurópai hálózatok továbbfejlesztésénél az Adria skandináv országok közötti összeköttetésre is gondolunk, hogy ez kerüljön be. Ez megtörtént, két kompromisszumos javaslatot tudtunk kialakítani, Kancsián és Zinolova asszony foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és Vonatkozik ez a vasúti összeköttetésre is kelet felé, tehát javuljon a közlekedési kapcsolat az Európai Unió tengeri kikötőiből kiindulva harmadik országokon át, Zavíz, asszony és Marinescu úr terjesztettek elő módosító indítványokat ezzel kapcsolatban. További módosítók foglalkoztak azzal, hogy a transeurópai tengelyeket, mint a TEN egyet meghosszabbítsák Berlinből indulva skandináv országok felé, Rostokon, Dánián keresztül, azután sikerült egyetértésre jutni ebben az általános közlekedési helyzetet is számos módosító érinti, mm, többször is, ezért Szile úr kettes módosítója, ahol gyakorlatilag mm, ugyan arról van szó, ez így van, csak a szövegezés más, úgyhogy mm, egy-két dolgot elutasítottunk, de mint mondtam, ez már eleve benne van a szövegben, de hát persze ügyelni kell arra, hogy be is tartsuk a terjedelmet, és a regi bizottság az illetékes, és hát nem lehet, hogy túl súlyba kerüljön a közlekedés idegenforgalmi bizottság által említett kérdések sora. Amiről vitatkozni lehet még az az, hogy a hajó közlekedésben a kibocsátásokkal kapcsolatos kérdést is beépítsük-e a balti tengeri stratégiába a kutatás fejlesztéssel kapcsolatos kérdés Nem, mintha ez nem lenne helyes, csak nem tudom, hogy ez ide tartozik -e igazán. Aztán a harmadik országokhoz fűződő kapcsolatrendszer ez más módosítókban már szerepelt, úgyhogy ezt el tudjuk fogadni ebben a formában. A fontos az az, hogy a stratégiánkat, ami a közlekedést illeti, tudjuk érvényesíteni úgy, hogy a környezetvédelem, a hatékony közlekedés megvalósuljon, különös tekintettel a vasútra és a hajózásra, és aztán most ö, beszéltünk a tengeri stratégiáról. Hát mindezt hatékonyá kell tenni. Legyen jobb, mint például a közúti közlekedés feltételei. Ezzel kapcsolatban szerepel itt néhány megjegyzés. Azt gondolom, ezek jó kompromisszumok. Az idegenforgalomra vonatkozóan itt mindig arra történik hivatkozás, hogy mi köti össze ezt a térséget. Gondoljunk a Hanza városokra például. És hát fontos még a kerékpáros turizmus, ez is fontos szerepet kap itt. Még egyszer köszönöm, 19 módosító, ez áttekinthető volt, úgyhogy gyorsan meg fogunk tudni állapodni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kún úr a szocialista frakció nevében következik a hozzászólás. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. Először is azzal kezdem, hogy köszönöm a kollégáknak a munkát, azt a sok egyeztetést, és itt részletesen meg tudtuk beszélni ezt a véleménytervezetet. A balti tengeri stratégia a jövőbeli kohéziás politika szemszögéből mutatja, hogy itt széles perspektívából kell közelíteni ezt a kérdést. És ez segíthet abban, hogy a különböző közlekedési módozatok előnyeit kihasználjuk. Szó essék a hatékonyságról, a hatékony rendszerek megteremtésével, mind a nyolc balti tengeri ország bevonásával. De nem igazán látom be, hogy miért támogatjuk azt a kezdeményezést, amely aláhúzza a közös közlekedési rendszerek kialakításának szükségességét a balti tengeri térségben. Ezt a munkacsoportban is megbeszéltük, és azt hiszem, hogy ez nem csak jobb utazási lehetőségeket eredményezne az uniós polgárok számára és jobb szállítási lehetőségeket, hanem nagy többletértéket hozna az egész Európai Unió számára. a zöldek nagyon jó javaslatait is figyelembe kellene venni, valamint a néppárt javaslatait is, és illetve a, az európai reformerek javaslatait. Nagyon jó elgondolások ezek a kutatással, fejlesztéssel kapcsolatosan, és ezek hatással vannak természetesen a közlekedési infrastruktúrára. Továbbá hasznosítani kell a nap és szél energiát is ebben a régióban. Azt hiszem, ha a 19 módosítóból 18-at támogatnánk, akkor nagyobb súlya lenne ennek a véleménynek. És a régi bizottság is még magasabb színvonalú jelentést tudna kidolgozni. Ez a szószoros értelmében hozzájárulhatna a balti-tengeri régió fejlődéséhez, ezért kampányolok emellett a gondolatok mellett, és kérem támogassák a módosító indítványokat. Köszönöm, Mejszer asszony, a következő. Köszönöm, elnök úr, megint Szaviszár asszony nevében beszélek, aki még mindig úton van, még mindig nem ért ide, és én is köszönöm szépen Kún úrnak a munkáját. Nem, nem biciklivel van, Észtországból jön, és egy kicsit hosszú az út. Hát, Fleckenstein úrhoz hasonlóan Szaviszár asszony is szeret biciklizni, de hát akkor még hétvégére se érne ide, ha hazajönne. Szóval ez a balti tengeri stratégiáról szóló jelentés az első makro regionális stratégia, amelyet az EU kialakít, és mi izgalommal várjuk az eredményt, hogy mit lehet ezzel elérni, mert ez példaértékű lehet a többi makro régió számára és hát ott esetleg hasznosítani lehet majd a tapasztalatokat. A Balti-tenger az egy fontos térség e, Észak-Európában, és a szállítás, a közlekedés itt még nagyon komoly fejlesztésekre szorul, és ez meghatározó jelentőségű, ez viszi előbbre a belső piacot, és még nagyon sok tennivaló van a balti tengeri térségben, a balti tenger melletti államokban. Nagyon sok mindenre van szükség, sok forrásra, pénzre. Finnország és három balti állam alig van összekapcsolva vasúttal, tehát itt a bizottságban ezt meg kell nézni, hogy mind a személyek, mind az áruk számára, ugye mi a, a vasúti közlekedés szorgalmazók, nincs még mindenütt úgy kiépítve, hogy szeretnénk, hát itt sincs, és ö, ö, aztán a környezetbarát hajókat is meg kell említeni, sokszor hallottunk erről, de hát ezt ebben a volt tengeri stratégiában is el kell helyezni, Kún úr is elmondta ö, már az ő ö, véleményében mindezt. És amiről még egyáltalán nem esett szó, és fontos, az a szomszédos államok, akik nem tagjai az Európai Uniónak, mint Oroszország például, de hát azért a balti országokkal nagyon szoros a kapcsolata, és itt a határátlépést is figyelembe kell venni, amikor a makro régió fejlesztéséről beszélünk látni kell, és meg kell nézni, hogy mit tehetünk itt annak érdekében, hogy ne csak a balti régión belüli kohéziót segítsük elő, hanem a világ hálózatba való bekapcsolódást. És a turizmus, az idegenforgalom nagyon fontos szempont, és mi ezért is felelősek vagyunk, és a turizmusnak itt talán nagyobb a, most nagyobb a helyi értéke, mint korábban a Lisszaboni stratégiával, és Kun úr is elmondta már, hogy a balti tengeri stratégiában itt nagyon sok mindent meg lehet említeni, és nagyon sokat lehet elérni. Összességében világos már az eddigi jelentésekből is, és egyet is értünk az elhangzott megjegyzésekkel, az én frakcióm nemében azt mondhatom, hogy a megjegyzések nagy részét támogatni fogjuk, azokat is, amelyek más frakciókból érkeztek. Ebben a szellemben lesz, lesz majd a munkánk, és hát holnap gondolom nagy lesz a többség a szavazásnál. Köszönöm szépen. A zöldek nevében, Krámer úr, igen, én is az árnyék jelentés felelősét képviselem, aki most nem lehet velünk, azt gondolom, hogy a balti tengeri stratégiának alapvetően nagyon pozitív a hatása, a fordulat is pozitív. 20 éve, amióta, amikor leomlott a vasfüggöny, és 6 éve, mióta új tagállamok vannak az Európai Unióban, a gondolkozás még mindig a régi kategóriákban történik, 15-ök, a régi 15-ök, ha megnézem a transeurópai hálózatokat, ugye Németország Berlintől keletfele nem megy semmi, tehát nagyon is foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, és a hideg háború nagy projektje, a híd, amely biztosította volna az összeköttetést Skandináviából Európa délebi részei felé. Ez még mindig nincs meg, és éppen ezért azt gondolom, hogy ennek a ez az elgondolás, hogy legyen egy balti tengeri stratégia, ez már csak az újraegyesült Európa szemszögéből is rendkívül pozitív. Mert azt, hogy említette már az idegenforgalmat, ez nagyon fontos, és hát nem csak azért, mert ez a mi hatáskörünkbe tartozik, hanem azért is, mert a Lisszaboni szerződésben egy cikk kifejezetten a környezet barát turizmus fejlesztéséről szól, tehát a turizmusnak meg kell őrizni a természetet, a környezetet, nem pedig szétrombolni, ahogyan az megtörtént a földközi tenger mellett sok esetben. Ezt nem kéne megismételni a balti tenger mellett mert most már a földközi tenger bizonyos részein nem tölteném el a szabadságomat semmilyen körülmények között. A vasúti kapcsolatokról már esett szó, ugye Rail Baltica, ez egy központi kérdés, és az nem jó, hogy a balti államok egymást vádolgatják, hogy miért nem történik semmi. A litvánok, a lengyelek se csinálnak semmit, de mindegyik azt mondja, hogy a másik nem csinál semmit. És az észtek meg azt mondják, hogy ők együtt nem csinálnak semmit. Tehát szükség van a kapcsolatra Tallinnig, aztán onnan még tovább Szentpétervárig is, meg még tovább kelet felé. Fontos a Berlin-Rostock skandináv vonal. Mondtam már, hogy a Marseille keletre fekvő területek Berlinen, Rostokon keresztül jobban elérhetők, mint az egyéb módozatok. Az szóval Európa megváltozott, ezt meg kell végre érteni. Nagyon örülök annak, hogy a kerékpáros turizmust is figyelembe veszik, és hogy ilyen nagy itt a lelkesedés, ezért ennek örülök, és ezért, és nem csak ezért, persze el fogjuk fogadni ezt a jelentést, és a raportőrnek Auken asszony nevében is még egyszer köszönetet szeretnék mondani, és az árnyék jelentések felelőseinek is köszönöm. Köszönöm szépen hát akkor a pározás is ide fog tartozni. Én is azzal kezdem, hogy Köszönöm, én is szeretnék először is az előadónak köszönetet mondani a kompromisszumos készségéért, és szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki támogatott. Nagyon örülök annak, hogy ezen kérdéseket elfogadta a szakbizottság. A balti államok csak hárman vannak ugyan, de a helyzetük a közlekedés szempontjából igen különböző. Egyetértek azokkal, hogy a Rail Baltica jelentős projekt kell, hogy legyen. Miért késlekedik ez a projekt? Ugye tudják önök is, hogy a résztvevő államok a jelenlegi gazdasági helyzetükből fakadóan sem a kohéziós alapból, sem saját forrásaikból nem tudják támogatni ezen projekteket. Ami a TEN projekteket illeti, tudjuk, hogy ezen lassúságért majd kritikák érnek minket, de kérem értsék meg, hogy a helyzet olyan, amilyen Kérdés merült föl a a tisztességtelen versenyről a balti tengeri kikötők esetében. Itt nem tagállami ö, ö, kikötőkről van szó, hanem inkább a kaliningrádi kikötőkről. És tudjuk, hogy ezen országok EU-n kívüli országok a hatékonysági kritériumokat nem tartják tiszteletben. Ez ugyanígy van a környezeti elvárásokkal kapcsolatban is hogyha a balti-tengeri régióra alkalmazunk bizonyos rendelkezéseket, viszont az orosz ö, partner már nem alkalmazza ezeket, akkor bizony a hatékonyság csökken. Nemzetközi szinten például az Orosz Föderáció egész másként jár el, mint a balti államok vagy az Európai Uniós tagállamok. Egyetértek, ez a viszárasszony is abban, hogy jobb összeköttetést kell kialakítanunk az EU-n kívüli országokkal, és itt külön gondolunk az Orosz Föderációra. A 19-es módosítóm szerintem igen fontos, mert 20 millió eurót kívánnak a határokon átnyúló projektekre szentelni Fehér Oroszországgal és más határos országokkal mi támogatni szeretnénk, politikai támogatásunkról biztosítani ezt a programot. Nem csak beruházásokról, befektetésekről van itt szó, hanem politikai síkon is kell támogatnunk az EU szintjén ezt a fellépést. Kérem, hogy így módon lássák ezt a kérdéseket. Köszönöm szépen. Rubik úr azzal kezdeném én is, hogy az előadónak köszönetet mondok. Köszönetet mondok neki, mert képes volt arra, hogy a néha igencsak eltérő álláspontokat egybeolvassa ebbe a dokumentumba. Beépítse azokat. A makrorégiók fogalma és jelenség egy új jelenség az EU-ban, és hogyha például a jelenlegi régióra vonatkozó stratégiát vizsgáljuk meg, egy olyan régióról van szó, ahol majd, hogy nem egy harmada található az EU tagállamoknak. Ebben a régióban olyan országok is vannak, amelyek nem EU tagállamok. Itt 100 millió lakóról van szó. bizony a jólétük, a fejlődésük ezen ö, embereknek bizony a tengertől függ. Nem igazán értem meg, hogy ezen közlekedési folyosók, koridorok ö, hogyan is működnek. Én egy új ö, ö, parlamenti képviselő vagyok, ezt azért hozzátenném, tehát hogy miért ilyen rövidek, ismétlem, ezen folyosók. Nincsenek olyan folyosóink, közlekedési folyosóink, amelyek Berlint összeköthetnék például EU-n keresztül egészen Rigával, Tallinnal. És megértem én azt is, hogy az Európai Unió megfelelően hatékonyan működik együtt a Oroszországgal, de de vannak olyan kérdések is, ahol nem tudunk dülőre jutni a megfelelő gazdasági fejlődés céljából az orosz partnerrel. Ez az oka annak, hogy mikrorégiókat és régiókat vezettünk be. Világosan látjuk azt is, hogy először is. Miről is van itt szó? Környezetvédelmi, ökológiai megfontolásokról, majd gazdasági aspektusokat is figyelembe kell vennünk. Egyetértünk ezzel az alapállással, de ezen túlmenően hogy kell mindezt megszervezni, milyen forrásokra építhetünk erre a kérdésre viszont már nincs válaszunk, mert egyenlőre kohéziós alapokat tudunk csak alkalmazni, és saját forrásokat a tagállamok részéről. Egy hónappal ezelőtt egy konzultációt ö, szerveztünk Rostokban a Balti tenger kérdéskörében. Én is részt vettem ezen a fórumon, és a balti tengeri stratégiáról folytattunk vitát az Európai Bizottság képviselőivel is, akik szintén részt vettek ezen a fórumon. El kell, hogy mondjam, hogy nem tudom elképzelni, hogy az európai térkép úgy néz neki, hogy 5, 6, 10 ilyen makrorégióra osztanánk föl a térképet, és aztán lenne egy olyan rész is, amelyik egyetlen e, ilyen makrorégió alá sem tartozik, mert akkor hogyan is hangolhatnánk finomra az összetett térképet? Minden egyes makrorégiónak vannak e, gazdasági kapcsolatai a másikkal. Vagy van úgy, hogy az Európai Bizottságnak jobban meg kellene fontolnia ezen makrorégió projektek megvalósítását. Most magukat, a javaslatokat vizsgáljuk meg a munkaanyagban. El kellene mondani, hogy a kohéziós politikát még nem teljes mértékben dolgozta ki az EU. Általában támogatásomról biztosítom az anyagot, és úgy gondolom, hogy támogatnunk kell, mellette kell szavaznunk, jó alapú szolgál a, a következő munkákhoz. Köszönöm szépen. Kónor kíván reagálni? Köszönöm, elnök úr. Természetesen jó hallani, hogy nagy vonalakban egyetértünk. És a kohéziós politika az mindig az összefogás politikája, a tagállamok összetartásának politikája, még akkor is, ha különböző a gazdasági fejlettségi szint hogy ezt elérjük, ezt a kohéziót, ahhoz arra van szükség, hogy a megfelelő közlekedési vonalak mind-mind megvalósuljanak, kiépüljenek, ugyanis a régiók elérhetősége nagyon fontos, és ha az ember el akarja adni a termékeit, akkor a célországokat el kell tudni érni, ott, ahol a kereslet van, ahol a ö, fogyasztók vannak, és mi, mint közlekedés politikusok, azzal kell, hogy megbirkózunk, hogy világos viszonyokat teremtsünk, és hogy ezek a közlekedési hálózatok, a transeurópai hálózatok, különösen a vasútiak, kiépüljenek, és biztosítsuk az összekötetést a szomszédos országokkal, és ebben a keleti országok, a balti tengeri térségben meghatározott meghatározó szerepet játszanak. Ezt uh, hallottuk is, és én magam is amellett vagyok, hogy a 15-ös és a 6-os módosítót, azt hiszem, hogy be is dolgoztuk mi már ezeket az anyagunkba, és hogy ez szerepeljen a mi véleményünkben Meissner asszonyjal kapcsolatban. Azt hiszem, hogy teljesen világos, amit elmondott, a kikötők versenyképességével kapcsolatban is. Cile úr is erre hívta fel a figyelmet, hogy a közös uniós stratégia az a, a hajózásban is megvalósuljon, nőjön a versenyképesség, megvan ez a tengerészet jövője című dokumentumban is, de ez a balti tengeri térségben is érvényesülni fog, és érvényesülnie kell és a, a Balti-tenger melletti országok, ha nem tartják be a környezetvédelmi standardokat, nem biztosítják a hajók biztonságát, és tisztességtelen versenyt folytatnak, akkor ezzel jogosulatlan előnyre tesznek szert. Mi egyetértünk azzal, hogy abban, hogy az idegenforgalomnak gazdasági tényezőként meghatározó szerepen van a balti tengeri térségben, és ez nagyon fontossá teszi, hogy a régió elérhető legyen. A turizmus és a közlekedés, a közösségi közlekedés, a kerékpáros turizmus, hát mm, nagyon fontos tényező az egészségügy szempontjából is, ugye az egészségügyi turizmus is fontos, ezek mind-mind meghatározó szerepet játszanak. A Baltikumból a balti országoknak meg kell persze állapodniuk, egyet kell érteniük abban, hogy hát kiépítsék ezeket a nagy magisztrálokat, és itt bilaterálisan, trilaterálisan egyetértésre kell jutni az országoknak, hogy mit szeretnének a jövőben. Nagyon fontos, hogy a balti-tengeri térséget területrendezési szempontból is megfelelően kezeljük. Lássuk világosan, hogy a jövőben hol létesülnek offshore szélerőmű parkok, vagy hogyan biztosítjuk a hajók biztonságát. A Balti-tenger az egyik legnagyobb forgalmú tengere a világnak. Itt történik a legnagyobb mozgás, és itt a biztonságot garantálni kell meg kell gondolni, hogy hol lehet a révkalauzok segítségével, szárazföldi radarokkal segíteni, elkerülni a baleseteket, amelyek nagyon komoly kihatása lehetnek a, az idegenforgalomra is. Azt hiszem, azzal is el kell gondolkozni, hogy a ellátó vezetéket hogyan biztosítsuk. Annak idején nagy ö, problémák merültek fel az északi áramlat vezetékkel kapcsolatosan, a biztos is ezzel kapcsolatban fogadták. Szóval a nagy projektek esetében területrendezési megfontolásokat is figyelembe kell venni, hogy a nagy ellátó vezetékek, gázvezetékek, elektromos áramvezetékek, offshore parkok, vagy hogyan lehet a halálományt megőrizni, ugye a halászat is meghatározó szerepet kap a balti tengerben, és melyek legyenek az idegenforgalmi szempontból fontos területek. Tehát az ökológia mindenütt meg kell, hogy jelenjen, mert ez a gazdasági fejlődést előbbre viheti, és ennyiben fontos ez a stratégia, köszönöm mindenkinek a munkában való részvételt, és hogy elkészülhet ez a vélemény, ugyanis a célunk az kell, hogy legyen, hogy a balti-tengeri térségben élő emberek őrizzék meg, a, ö, ott maradjanak a hazájukban, ö, lássák, hogy van jövőjük, és ö, a, ö, olyan régió alakuljon ki, amely versenyképes Európában. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Kuhn. Köszönöm szépen, Kún úr, holnap pedig majd szavazunk a jelentésről. A következő napi rendi pontunk a hordozható nyomástartó berendezés, a módosítók megvizsgálása. Ez az én jelentésem. Gondolom emlékeznek arra, hogy a bizottságot arra kértem, hogy ne nyújtsanak be további módosítókat a jelentésemhez, és adjanak mandátumot arra, hogy a tanácssal tárgyalásokba kezdjek ezen témát illetően, de van egy kis módosítás, amelyet jó magam nyújtottam be, és más eh, módosítás nem, nem érkezett, tehát örülök annak, hogy együtt tudtunk működni. Van egy plusz módosító, amelyben figyelembe vesszük a tanács eh, véleményét eh, órajámutatásokra vonatkozólag ez az irányelvben foglalt műszaki rendelkezések gyakorlati végrehajtásának megkönnyítése érdekében. Szerintem ez a helyes megközelítés, és a házi állatok esetében alkalmazott delegált aktusokat is figyelme vettük, és szeretnék egy kompromisszumot a delegált aktussal kapcsolatban a holnapi szabizottsági ülésen. Arról döntöttünk, hogy visszavonjuk a kifogásokat a delegált aktussal kapcsolatban, és azt mondjuk, hogy ez nem jelent precedens a delegált aktusok esetében az elkövetkező időszakban. És természetesen az afgónak is meg kell ezt vizsgálnia majd. Ahogy elmondtam, ez az irányelv egy áttekintés, hogy egyszerűsíteni lehessen a jelenlegi jogalkotást, és fel lehessen tartani a magas biztonsági előírásokat a nyomástartó berendezések szállítását illetően. Úgy gondolom, hogy ha ezt a jelentést egyszer elfogadjuk, akkor az valóban magas szintű biztonságot fog megvalósítani a nyomás jelentkező berendezések esetében. Természetesen bizonyos változásokra szükség van, volt az elmúlt években a jogszabályokban, és a nemzetközi megállapodásokat is figyelembe kell venni a hordozható több berezések esetében, és ez tovább bonyolított a helyzetet, és ellentmondásokhoz vezetett. Amit én bevontam módosításként a jelentésemben, az az, hogy tisztáztuk a definíciót a hordozható nyomástartó berendezések esetében, ezen kívül szeretnék irányelveket az előírások végrehajtásával kapcsolatban, és újra fel kell mérni azt, hogy a konformitás nem szükséges ott, ahol csak nemzeti szinten használják az ilyenfajta berendezéseket. Örülök annak, hogy a tanács is bejutott módosításokat, amely már tükrözi azokat a változtatásokat, amelyeket én is javasoltam ebben a jelentésben. Remélem, hogy holnap elfogadjuk majd a szóbeli módosításokat a delegált kapcsolatban, és így tovább tudunk lépni, és így a dosszié, már első olvasatra a plenárisra bocsáthatjuk a tanács, jelezte, hogy el tudja fogadni a módosított szövegemet. Ennek a háttere az, hogy különböző ö, ö, tartályokról van szó, mert főként gázokat szállítanak, és ezeknek a célja az az, hogy megfelelő módon biztonságosan lehessen ezeket a gázokat szállítani az egész eh, EU-ban, eh, anélkül, hogy eh, bármilyen változtatásra szükség lenne a tagállamokban. Ez az kell, hogy közös standardokat fogadjunk el a tervezéssel kapcsolatban a hordozható nyomástartó berendezések esetében. Tudjuk, hogy a technikai jellegű dosszié, ez nem arról van szó, hogy az irányelv tartalmát változtassuk meg, hanem arról, hogy tisztázzuk a jelenleg érvényben lévő szabályokat, és ez az áttekintésre azért van szükség, ahogy mondtam korábban, mert számos változás volt a jogszabályokban az évek során, és a nemzetközi megállapodásokat is figyelembe kellett venni a jogszabályok során, kapcsán. Remélem, hogy a módosításaim majd rávilágítanak itt a megfelelő szabályokra, és azt szeretném, hogyha a bizottság különböző irányelveket dolgozna ki a végrehajtásra, illetve tisztázná azt, hogy a konformitásra nincsen szükség akkor, hogyha az adott berendezést csak is nemzeti színhez használják. Remélem, hogy holnap tudunk erről szavazni a módosítókról, plusz az a szóbeli módosítókról, és akkor így már sokkal könnyebb lesz az, hogy első olvasatban dülőre jussunk a tanácssal, és ahogy mondtam, ők meg vannak elégedve a jelentésemmel. Így tovább haladva, Gross úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Koch kollega nincs itt, az EPP nevében ezért helyette elmondom, hogy támogatjuk a módosítókat, a szóbeli módosítót is támogatni fogjuk. Úgy gondolom, hogy a technikai módosítás már rég esedékes volt, és ez egy plusz értéket fog jelenteni határokon átnyúló közlekedésben, biztonságot fog jelenteni, de ez nem fog ahhoz vezetni, hogy a biztonságos tanulókat másképp fogják szemlélni. Amit elmondott a jogakotással kapcsolatban, azt elfogadjuk, és összességében ez sokkal rövidebben lehet, rövidebb életet tenni, és teljes mértékben támogatja önt az EPP. Köszönöm szépen, Meisner asszony, de köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy nagy itt az egyetértés ebben az esetben ön a jelentés készítője elmondta, hogy ez egy technikai jelentés, itt arról van szó, hogy a jogszabályok közötti ellentmondásokat megszüntessük, és biztosítsuk a biztonságot ezeknek a berendezéseknek a szállítása során és a veszélyes áruk szállítása során. És hát gyakorlatilag egyetértés van abban, hogy mit kell tenni, úgyhogy ne mondta, hogy ne terjesszünk elő módosítót, kövessük az ön által kidolgozott irányvonalat. Így is lett. Köszönöm Simpson úr a munkáját amit raportőrként végzett, és szeretném felhívni még a figyelmet arra, hogy mindannyian jónak tartjuk, hogy tisztázta, hogy mit is jelent ez a felhatalmazáson alapuló jogi aktus, a Lisszaboni szerződés szerint a komiteológiai eljárás, mint olyan már nincs, úgyhogy ö, nem szeretnénk, ha úgy döntenének, hogy elmennek mellettünk, nem lenne jó mert az Európai Parlament a polgárok hangját jeleníti meg, és hát ha veszélyes anyagok szállításáról van szó, akkor is hallatni akarjuk a hangunkat, még akkor is, hogyha csupán az irányelv átdolgozásáról van szó. Úgyhogy támogatjuk a javaslatait, és azt hiszem, hogy ezt holnap is be fogjuk mutatni a szavazáson. Nagyon szépen köszönöm, Krámer úr. Istenem, Brian, hát ha a korlátlan támogatását megkapod a néppártnak, hát meg a liberálisoktól is, meg még tőlünk is, hát mi lesz itt? Akkor valamit nem csináltál jól, az biztos, de hát mi is támogatjuk a jelentést, és örömmel várjuk holnap a szavazást. Köszönöm. Hát még nem tudom, hogy biciklivel hogyan lehetne szállítani ezeket a berendezéseket de hát mondjuk a történelmi járműveknél maradjunk, úgyhogy a vasúttal majd foglalkozunk. Eltalálta a gyenge pontomat. Köszönöm szépen. Annyit szeretnék elmondani, hogy, hogy mi teljes mértékben támogatjuk ön száz százalékban, és sok sikert kívánunk önnek. Thank you. Mr. Zieler, ECR. Priekšētāji kungs, mēs arī jūs atbalstam, jo tiešām drošība satiksmē. Köszönöm szépen. Hát a, de, mi, Zile úr, kér szót, mi is támogatni tudjuk, amennyiben javítják a határokon átnyúló közlekedési aspektusokat. Tényleg mi is elfogadjuk azt, hogy a jelentés megfelelő és mérehatóan elemezte ezt. Commission. Pasquale úr. Here is difficult. Mr. Pasquale. Pasquale úr következik. Igen, jó napot kívánom. Támogatom önt, és nagyon szépen szeretném megköszönni a konstruktív együttműködést. Sikerült megállapodást jutni a szöveggel. Nem csak a technikai jellegű, hanem nagyon is fontos az ipar számára, illetve az egységes piac megfelelő működése számára. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Tehát akkor holnap szavazunk erről, holnap reggel. Köszönöm szépen a képviselőknek, és köszönöm szépen az együttműködést ezzel a technikai jellegű jelentésen. Ezzel lezárjuk a nyilvános részét az ülésünknek. Most következik a koordinátorok ülése 17.30-kor. És hogyha itt vannak a koordinátoraink, akkor csak annyit tudok javasolni, hogy legyen egy 5 perces kis szünet, és amilyen hamar csak lehet, jöjjenek vissza. Tehát 5 perces szünet.